Az elnök! Az elnök. Jó estét kívánok, good evening! az ülés folytatódik. első napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata az európai unió és az egyesült államok légügyi megállapodása kérdésében. azon nyomban felkérem szólásra kristalina Georgieva. biztos asszonyt kérem vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek, hogy bemutathatom az Európai Unió és az USA közötti légiközlekedési megállapodás eredményeit. Március 25-én az Európai Bizottság a második szakaszát fogadta el ennek a megállapodásnak, a parlament támogatta ezt, és a parlament jelentős, konstruktív szerepet játszott mindvégig a megállapodás kapcsán a tárgyalásokon. Ezért köszönetet szeretnék mondani. A második szakaszos megállapodás főbelemeire térnék ki. Ez a megállapodás az első szakaszra alapul, amelyet 2008-ban kötöttek, és a legfőbb cél a piaci hozzáférési lehetőségek bővítése volt, illetve az együttműködés keres, kereteinek bővítése a szabályozási területeken, mint például a környezetvédelem, a szociális védelem és a biztonság. Ami a környezetvédelmet illeti, a második megállapodás robusztus keretet dolgoz ki, a globális és helyi eh, kihívások megoldása érdekében közös projektek kerültek megfogalmazásra, gyakorlati megoldásokkal, mint például a világosabb és tisztább eh, légiközlekedési menedzsment eszközök, illetve egy együttműködési eh, fórum, mint a Nemzetközi Civil Légi Közlekedési Fórum. Nagyon fontos, hogy meg kétszerezzük, ne kétszerezzük meg a munkát, illetve a felek ezt ne kétszerezzék meg, és a piaci alapú intézkedések kapcsán itt megemlíteném a kibocsátás kereskedelmet, hogy ezt folytassuk. Fontos, hogy az Európai Unió profitálhasson a biztonság kapcsán hozott megállapodásokból, a reptereket érintő biztonsági intézkedések kapcsán a jövőbeni feltételekről is fontos tovább egyeztetni. Ami a versenyhelyzetet illeti, a megállapodás az illetékes hatóságok közötti együttműködés erősítését irányozza elő, illetve az Atlanti óceán mindkét felén a felek között az együttműködést. Az együttműködésnek nagyon fontos a piaci hozzáférési lehetőségek egyensúlyba hozatala, az erőteljes szociális védelem, illetve a felek kötelezték magukat a megállapodás megvalósítása mellett olyan módon, amelyel nem aknázzák alá a munka jogi szempontokat. Európa, ami a szociális védelmet illeti, a Fly America programhoz közvetlen hozzáférést kapott, kivéve a védelmi területet, és eddig eh, csak USA beli eh, szállítók férhettek hozzá eddig a eh, megállapodás tervezett legfőbb elemei a jövőre vonatkoznak, illetve a további előrelépésre. Az USA elkötelezte magát a még meglévő piaci akadályok elhárítására és a globális tőkéhez való hozzáférés megkönnyítését a légitársaságok számára. Évente felülvizsgálatra kerülnek az előrelépések, és ezt egy közös bizottság fogja megvizsgálni. Hogyha túl lassú az előrelépés, akkor egy célzott megközelítést tervezünk alkalmazni Fontos, hogy mindkét fél előrelépjen, és a harmadik országokból érkező szállítók esetében is kibővítse ezt a keretet. Összefoglalva, ez a megállapodás kibővíti az együttműködést a szabályozás területén, mint például a fogyasztóvédelem, a biztonság, a környezetvédelem, és további azonnali jövőbeni kereskedelmi lehetőségek megnyitására van szükség, a befektetések megreformálására, és a meglévő első megállapodás elveszett volna, hogyha nem született volna meg ez a második megállapodás. A bizottság meg fogja vizsgálni az előnyöket mindkét megállapodásból, és ez két milliárd eurónyi gazdasági előnyt jelenthet, és 80 ezer új munkahelyet, amely a jelenlegi gazdasági körülmények között pluszértéket képvisel. Reméljük, hogy az Európai Parlament ezt a fontos megállapodást támogatni fogja. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos asszony. Most pedig megadom a szót következő hozzászólóknak a frakciók nevében. Először is Matyő Grós kap szót, az Európai Néppárt nevében szólal föl. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az Egyesült Államokkal kötött közlekedési megállapodás egy nagyon fontos dokumentum, és ezért a parlamentünk, illetve az illetékes szakbizottság élénk vitákkal és a látogatásokkal is hozzájárult ehhez. A világ légi közlekedésének 60%-a az európai kontinens és az USA között történik, és bízunk abban, hogy mindkét fél érzi a valós és bilaterális megállapodás létrejöttét, és motiváljuk hogy a meglévő körülményeken javítsunk. Minden tiszteletem azoké, akik ezt a sok munkát elvégezték, és azt kell mondom, hogy egy kicsit csodálom is az optimizmusát azoknak, akik itt tárgyaltak, mert én személy szerint, és a néppárt is azt a véleményt képviseli, hogy van azért még tárgyalni való, és a jelenlegi eredménnyel azért nem lehetünk annyira elégedettek, mint ahogyan ezt reméltük. Voltak nyitott kérdések, a tőke részesedés például, jobb lett volna, ha itt egy kicsit tovább lépünk, mert attól eltekintve, hogy beszéljünk róla, nem történt előrelépés. A második pont, ami a technikai műszaki ellenőrzési pontokat illeti, itt is szerettünk volna kölcsönös érdekből előrelépni, és ez nem történt meg. Ami a piacra jutást illeti, nem is merünk már a kabotásról beszélni, mert szinte már tabunak számítanak ezek a kifejezések az Egyesült Államokban, de amit egy jó bilaterális megállapodás van átnyújtunk a partnernek, az a saját házunk táján is elvárható. Ezért azt a véleményt képviselem, hogy egy ponttal eltekintve, amit azért nem becsülhetünk alá, és ez a szociális aspektusa ennek a megállapodásnak, nem szerepel annyi előrelépés, a megállapodásban, mint amit reméltünk, de megvan a szándék az előrelépéshez. Ennél fogva azt gondolom, hogy a parlament álláspontját három pontban foglalhatjuk össze. Az ilyen megállapodások jogi alapot követelnek meg, főleg, hogyha adatcseréről van szó, információcseréről, e tekintetben természetesen akkor az adatvédelemre vonatkozó szabályokat be kell tartani, és semmiképpen nem szabad kész tények elé állítani a parlamentet. Kettő, a bilaterális természetét ennek a megállapodásnak húzzik, húzzuk alá, tehát nem egyoldalú unilaterális megállapodásról van szó. Harmadsorban pedig nagyon fontos az is, hogy rögzítsünk egy dátumot, hogy újra kezdhessük a tárgyalásokat. Ez is hozta magával azt, hogy októberben majd visszatérünk erre. Szociális, gazdasági és környezetvédelmi szempontból is bizonyára akkor valóban bilaterális megállapodás születik. Köszönöm. Köszönjük a hozzászólását, most pedig felkérem El Kadraoui Szed, a szocialisták és demokraták frakciójának képviselőjét hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Amikor 2007-ben megállapodtunk az első fokozatú megállapodásban, akkor erre két okunk volt. Egyrésztről az európai ö, légi társaság koncepciója elfogadásra került, és minden európai légitársaság az USA-ból indulhatott, és ez egy nagyon fontos újítás volt, hiszen azelőtt nem ez volt a helyzet minden légitársaság esetében. És a második ok pedig az volt, hogy egy közös bizottságot hoztunk létre, és így létrejött egy olyan struktúra, ahol rendszeresen tanácskozunk. A célunk pedig az, hogy a jogalkotást és a szabályozást továbbfejlesszük, hogy aztán végre egy egységes transatlanti légi piac jön létre. Ez a ö, megállapodás nem volt kiegyensúlyozott, mert az amerikai légitársaságok több hozzáférést nyertek az európai piachoz, mint fordítva. És ugyanez volt a helyzet a pénzügyi struktúrával, amely szintén a mi hátrányunkra alakult. Éppen ezért jó, hogy most egy határidő van, azaz ez év vége. Ilyen módon az amerikaiak elmozdultak a mi irányunkba, és egyes kiegyensúlyozatlan helyzeteket ki lehetett egyenlíteni, például ami az európai légitársaságok amerikai piachoz való hozzáférését illeti, valamint a tulajdoni kérdéseket, például az amerikai légitársaságok tulajdoni kérdéseit európai légitársaságokban. Gros kollégám néhány szempontra már utalt, mint például a környezetvédelem és a szociális kérdések szempontjaira. Ezt a megállapodást csak akkor fogadhatjuk el, hogyha további kötelezettségvállalások történnek. A következő években nagyon világos kell, hogy történjenek, például a piaci hozzáférés irányában, valamint az utasok jogainak irányában. Ezeket a jogokat nagyon jól ki kell dolgozni és még egyszer a bizottságot szeretném felszólítani, hogy állandóan tájékoztasson minket ezen közös szakbizottságban történő dolgokról. Minden jelentésre szükség van, és meghívásokra, hiszen mi is szereplői vagyunk ennek. Viselő úr hozzászólását most pedig Gessin Meissner képviselőasszonyt kérem fel a liberálisok és demokraták szövetsége részéről hozzászólásra herr präsident! köszönöm szépen! biztos asszony bemutatta ezt a megállapodást és utalt arra is hogy vannak benne előrelépések a parlament részéről eh, nem egészen gy látjuk, eh, hallottunk már más felszólalást is erre vonatkozóan, azonban leszögezhetjük általánosságban, hogy örülhetünk annak, hogy léteznek ezek a megállapodások. Elhangzott már, hogy 60%-a a globális légi közlekedésnek az EU és az USA közötti közlekedésre esik. Az a probléma, hogy egy partnerség esetében, hogy kiegyensúlyozott körülmények és feltételek kellene, hogy uralkodjanak, és nem helyes az, hogyha 49%-kal képviselteti magát az USA nálunk, míg fordítva ránk nézve csak 25% a részesedés. Ez nem egyensúly. Tavasszal jártunk az USA-ban egy kisebb delegációval, tárgyaltunk is, és ott azt hallottuk, hogy igen, hogyha nagyobb piaci hozzáférés szeretnétek, akkor engedélyezetek több éjszakai utazást, a zaj, korlátozásokat is át kellene akkor tekinteni. Miközben a szubszidaritás elvére helyeztük a hangsúlyt és úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk hozzáfogni a további tárgyalásokhoz, hogyha valóban egyensúly uralkodik. Négy pontról szólt, az egyik volt a környezetvédelem, az emissziós kereskedelemmel azt gondolom a kibocsátási kereskedelem, itt még tovább léphetünk, hiszen nagy a részesedés. A szociális sztenderdeket felhívta a különböző utasok jogai, és ami a versenyt illeti, hát itt van még kívánnivaló. Negyedik pont pedig a biztonság, az adatok kapcsán az amerikaiaknak más az elképzelése az adatvédelem tekintetében, mint nekünk. Mi viszont ugye azt szeretnénk, hogyha tiszteletben tartanánk a magánszférát. A testszkennerek használata, alkalmazása teljes képet ad, ez az amerikaiaknál elképzelhető, mi nem szeretnénk ezt, a magánszférát szeretnénk továbbra is védeni. Ezek tehát a kívánságaink, és a parlament ezt szeretné önnel együtt kialkudni az amerikaiakkal szemben. Képviselőasszony, eddig nem mondtam az időket, most Foster Jacqueline képviselőasszonynak adom át egy percre a szót az európai konzervatívok és reformerek nevében. Köszönöm szépen, President. Well, thank you. We would all welcome a... Köszönjük szépen Támogatjuk az Európai Unió és az USA közötti megállapodást, évek eh, hosszú tárgyalásainak eh, köszönhető ez a megállapodás. A második lépcső egy jelentős áttörés, és ezt üdvözöljük. Elismerem azt, hogy a tárgyalók, a biztonság, a versenyhelyzet és a piaci hozzáférés területén előreléptek, de sajnálatosnak tartom azt, hogy eh, a külföldi tulajdon és a kabotás problémáját nem sikerült megoldani. A parlament közös állásfoglalás indítványát támogatjuk szintén, de aggaszt az, hogy a kibocsátás kereskedelem kapcsán egy speciális határidő szerepel a dokumentumban, de ami a szolgáltatások felülvizsgálatát illeti, erre nincs utalás. Van némi előrelépés, de még mindig eh, törékeny a rendszer, különösen Európában. Nagyon gyakran kompromisszumokat jelentenek a megállapodások, ez nem azt jelenti, hogy minden áron szeretnénk tárgyalni. Azok kapok eh, elvről van szó. Szeretnénk egy fair, robusztus és a teljes liberalizáció felé mutató megállapodást. Szeretnénk, amelyek az európai fogyasztókat, szállítókat és amerikai barátainkat ugyanúgy pozitívan érintik. Köszönöm szépen és most átadnám a szót mike nedrest úrnak de ő nincs jelen tehát máris rátérünk a catch the eye felszólalásokra máris van egy jelentkezőnk verogdamna icău silvia adriana să luați cuvântul. köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnă comisar. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, az európai közösség megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a piac rugalmasságát, nyitottságát és konzisztenciáját biztosítsa a civil légi közlekedésben, mint nemzetközi és multilaterális szinten. Ami az USA és az Európai Unió közötti légiközlekedés megállapodást illeti, egy átmeneti megállapodás aláírására került sor március 25-én, és ez a megállapodás a piac teljes megnyitását irányozza elő, és prioritást szán az együttműködésnek a légi közlekedés menedzsment rendszerek témájában a CESAR és az XGEN területén, annak érdekében, hogy az interoperabilitást, a kompatibilitást biztosítsák, illetve csökkentsék a környezeti káros hatásokat. Ez a megállapodás az első jellegű megállapodás, ez illetve a Lisszaboni szerződés értelmében megkötött első nemzetközi megállapodás, ami az adatok átvitelét illeti, illetve az USA-nak szolgáltatott adatokat. Nemzetközi megállapodások kell, hogy képezzék ennek az alapját, és ezeknek az európai jogalkotáshoz kell igazodniuk az adatvédelem területén is. Sajnáljuk azt, hogy ami a kibocsátás kereskedelmet illeti, ez nem képezi részét az átmeneti megállapodásnak, és plusz tárgyalásokat kérünk annak érdekében, hogy 2012-ben élet, életbe léphessen a kereskedelem. Contributions. Biztos asszony, öné a szó. Kérem szépen zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden felszólalónak is a hozzászólást. Tacára annak, hogy ilyen késő van, nagyon világosan látszik, hogy érdeklődnek a téma iránt. Helyesen hangzott el, hogy ez a, e a, az EU és az USA a globális légiközlekedés 60%-át adják, és ezért a polgárok számára mind Európában, mind az USA-ban, mint pedig a, az utazók közönség szempontjából nagyon lényeges a megállapodás. Természetesen a légi közlekedés számára változásokat hoz a jelenkor, és ezért az európai aspektusból szemléve az USA a legfontosabb partner. Konszolidálni kell a, a stratégiai atlanti, transatlanti kapcsolatokat, és ez a második szakaszos megállapodás stabil keretet kell, hogy adjon a, a jövőre nézve kapcsolataink tekintetében. Sokan kiemelték, hogy folytatni kell a folyamatot, annak érdekében, hogy tovább léphessünk, és további előnyöket eszközöljünk ki. Az egyik vívmánya ennek a második szakaszos megállapodásnak az az, hogy lehetővé teszi egyáltalán az, hogy előrébb léphessünk. Szeretnék reflektálni arra is, hogy a bizottság természetesen érdekelt abban, hogy a, a vegyes bizottságban a parlamenttel közösen dolgozzunk. Látjuk, hogy külön értéket képvisel az, hogy a parlament is társjogalkotó. Az ipar számára nagyobb szerepet nyitni, úgy gondolom, hogy ez a megállapodás lehetőséget biztosít az európai ipar számára, hogy a kihívások ellenére megerősödjön. Hogy fogalmazzak nagyon világosan, a bizottság, ugyanúgy, mint nagyon sok felszólaló, egyetért azzal, hogy ez a második szakaszos megállapodás nem tökéletes, viszont egy nagyon fontos lépést jelent előre. Viszont nem egy olyan megállapodás, amely mindent lefed. A felszólalásokhoz hasonlóan mi is szeretnénk egy gyors és visszavonhatatlan változást, ami az ellenőrzést és a menedzsmentet illeti a légifuvarozók vonatkozásában. Jelenleg azonban az a, az igazság, hogy nem az amerikai kormány az, aki eddig meg tudta volna mondani, hogy kivel is kellene tárgyalnunk. Tehát ez nem körülhatárolt. Ezért egy fontos üzenetet szeretnék önöknek átadni. Meg kell győzni az usa arról, hogy a reformokat vigye tovább, az Európai Parlamentnek pedig kulcsfontosságú szerepe lesz annak érdekében, hogy a kongresszussal a kapcsolatokat továbbra is ápolja. Bízom abban, hogy számíthatunk önökre, hogy a dialógust a párbeszédet folyt, folytathassuk ahhoz, hogy a jogalkotási lépéseket megtehessük. Számosan a felszólalók közül említették az adatvételmet. Nos, azt kell mondanom, hogy ez nem képzi részét a szolgáltatásokra vonatkozó irányelvnek. Ez a belis igazságügyi tárca asztala és természetesen majd ez a csapás irány is jelentkezni fog a tárgyalások alatt. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, azért, hogy nagyon konstruktív és hasznos megjegyzéseket tettek, és ezzel lezárnám. Előasszony az összefoglalóját, a vita bezárásaképpen tudatom, hogy öt állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám a vita lezárása.